because I, I don't want to be. Uh, yeah, if Adam would not be the one. No, no, if Adam would not be the one, that's clear. And now I'm also afraid Right? We won't. Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, megkezdjük a munkánkat. Legyenek szívesek helyet foglalni, és elcsendesedni. láthatták a napi rendünket, tehát ma reggel a koordinátori üléssel kezdtük, és az előadók majd beszámolnak erről. Amennyiben nincs észrevétel a napi rendtervezettel kapcsolatban, akkor az írásbeli tájékoztatást szeretném kiegészíteni, tehát a Kobu Newshoz képest Először is tájékoztatnám a szakbizottságot és azokat a kollégákat, akik nem tudnák, hogy Salvador Garriga kollégánk megbetegedett, rosszul lett a múlt héten a plenáris végén, három napot kórházban töltött Strasbourgban, most már felépült, jól van, természetesen az egész költségvetési szakbizottság részéről a, a jó kívánságaimkat szeretném kifejezni neki. Gyógyulást kívánunk neki, minél hamarabb térjen vissza közénk. Ki kell mentenünk Giovanni Leviát is, aki a 2013-as költségvetés előadója. Szegény Giovanninak az édesanyja hunyt el, és a gyászszertartás miatt nem tudott elutazni Olaszországból. A Költségvetési Szakbizottság nevében részvétemet fogom neki kifejezni. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a 6-os és 7-es pontot elhalasztjuk a napirendből. Az EPP-hez fordulok, a nagyhatalmú EPP-hez jó lenne, hogyha a frakciójából valaki helyettesítené, hogy a 17-es pontot ismertesse, tehát a harmadik szakaszos elcsoportosítási kérelmeket. Hogyha nincs senki, akkor én megteszem, de jó lenne, hogyha frakciójából valaki vállalná ezt. Most pedig szeretném javasolni, hogy ma délutánra vegyünk föl egy többlet napirendi pontot is az Európai, Bizos, Európai Bíróság ítéletét illetően, ami azzal kapcsolatos, hogy melyik hatóság jogosult az éves költségvetést aláírni. Penera úr rendelkezésünkre áll ma délután, ismerteti a, a határozat tartalmát, ami a parlament kívánalmainak úgy tűnik megfelel. Azok, akik régóta itt vannak, azok emlékeznek rá, hogy ez a réges-régi jogvita már nagyon régóta foglalkozott bennünket, gyakorlatilag a római szerződés óta, úgyhogy érdemes egy kis időt szánni erre a megbeszélésre ma délután. Nincs észrevétel a napi rendel kapcsolatban? Nagyon jó. A akkor a további bejelentés a Kobi, Kobu News-ban olvasható. Szeretném jelezni, hogy 11 óra felé érkezik egy látogatói csoport, Reimer Bőge hívta meg őket, gondolom, hogy Reimer is itt lesz velük. Schleswig-Holstein tartományból érkeznek a vendégek. Harmadik pont a szeptember 5-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, hogyha az ülés végéig nincs észrevétel, akkor úgy tekintjük, hogy a jegyzőkönyvet jóvá hagytuk. Javaslom, hogy most rögtön eh, térjünk át az ötödik pontra, előadóink ismertetik javaslatukat a 2014-es költségvetés tervezetre vonatkozóan. Tudni kell, hogy Ann Jensen tagja a Vilniuszi delegációnak a Költségvetési Szakbizottság részéről, úgyhogy délkörül el kell mennie, ezért az ő pontjaival kezdjük. A egy delegáció többi tagja később indul majd, hogy az egész ülésen itt részt vehessen. Akkor javaslom, hogy Annak adjuk át rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A 2014-es költségvetés, a megszorítás költségvetése, már, már eleve a bizottsági javaslat is ilyen. 5-6 százalékkal alacsonyabb az összeg, mint az idei. Ez a kiindulási alap, amit eh, világosan le kell szögeznünk. Tehát olyan költségvetésről van szó, ami alacsonyabb, mint a jelenlegi a csökkenést a több éves pénzügyi eh, keret és tükrözi, tehát a következő hét évre szóló költségvetés, és ez összhangban van. Láthattuk, hogy az Európai Tanács is ö, ö, csökkentéseket javasolt a 2014-es javaslatában szeptember elején nem óriási megnyírbálások ezek, nem olyanok, mint amelyeket korábban láttunk. 0,2% a kötelezettségvállalásoknál. Viszont a kifizetéseknél, amire nagyon odafigyelnek mindig a pénzügyminiszterek, vagyis hogy mennyi pénzt kell majd kifizetniük konkrétan az európai költségvetés részére, hát ott egy százalékos a csökkentés. Ez nem tűnik katasztrofálisnak, de szörnyű helyzetben vagyunk. Az Európai Unió számlafizetési, jótállási, helytállási kötelezettségét, képességét illetően ezt mindenképpen szem előtt kell tartani, amikor a jövő évi költségvetésről tárgyal a parlament. A hétvégét azzal töltöttem, hogy 1880 módosítót kellett átrágnom, a tanácsi javaslathoz ennyit nyújtottak be, 436 a bizottságoktól, több mint 500 frakcióktól, és több mint 800 egyéni képviselőktől érkezett. És az általános tendencia a szakbizottságok és a frakciók oldalán az, hogy az eredeti Európai Bizottsági Költségvetési Tervezethez szeretnének visszatérni, néhány kivétellel, ahol a szakbizottságok azt mondják, hogy el tudják fogadni a ö, csökkentéseket, és van egy-két olyan összeg is, ahol a bizottságok, ö, frakciók növekedést szeretnének a bizottság javaslatához képest. a frakciók egyeztettek, megpróbáltunk stratégiát kialakítani, és úgy tűnik, hogy közel vagyunk már valami közös irányvonalhoz, bár vannak még rendezendő kérdések. A kifizetések kérdését venném először, ahol a legnagyobb a megnyírbálás a tanács részéről. Már az idén is az a probléma, hogy nincs elég pénz az esedékes összegek kifizetésére, és ez természetesen gondot jelent a strukturális alapoknál, ahol a projektek, útépítés, hídépítés, stb. hosszú éveket vesznek igénybe, és ugye az egyik évben elfogadják a pályázatot, aztán évek múlva érkeznek be a számlák. A 7 éves költségvetési időszak során egyre több számla érkezik be, aztán kialakul az a furcsa helyzet, amikor a pénzügyminiszterek miután megígérték korábban Lengyelországnak, Romániának, más országoknak, régióknak, hogy megkezdhetik a projektek építését, kivitelezését, és majd kifizetik őket, de amikor jön a számla, akkor nem fizetik ki a számlát. Az EU politikai számokat is hallottunk, hallottuk, hogy a tanácsnak ki kell fizetnie idén a számlákat, 11,2 milliárdra rúg a kiegészítő vagy pótköltségvetés, 9 milliárdról még a tanácsnak kell döntenie. Annak érdekében, hogy az idén ki lehessen fizetni minden számlát. ez az az összeg, amiről még kétharmados minősített többséggel lehet dönteni ezen összeg fölött már egyhangúságra lenne szükség, ami soha nem jönne össze. Ez a helyzet az idén, mi a helyzet jövőre? Hivatalosan a bizottság azt mondja nekünk, hogyha ö, csak megkapják a teljes MFF összeget, akkor nem lesz ö, probléma. Tehát igazából ö, csak arra van szükség, hogy megkapják a korábban kért pénzt. A folyosókon azonban nagyon sok problémáról hallani. Úgyhogy továbbra is egyeztetnünk kell a bizottsággal, hogy megtudjuk, hogy mi a valós kép, melyek a valós összegek, és nagyon örülök neki, hogy a litván elnökség, amely alatt ugye erről a tárgyalást lebonyolítjuk majd, a kifizetésekről egy munkacsoportot állít fel, hogy a valós számokat megismerhessük. Azt kell, hogy mondjam, hogy több évvel ezelőtt tett vállalások betartásáról van itt szó. Úgy gondolom, hogy mindenképpen be kell tartani ezeket a vállalásokat. A koordinátorokkal megbeszéltük, hogy stratégiával kell rendelkeznünk a kifizetésekre, hogy legalább arról gondoskodjunk, hogy az Európai Bizottság megkapja azt a pénzt, amit kér. Persze jó lenne a teljes képet látni, és jó lenne, hogyha minden számlát ki tudnánk fizetni, de legalább arról gondoskodjunk, hogy ez a pénz meglegyen. a kifizetéseknél magasabb összegre van szükség, mint a tervezet, amit tartalmaz, hogy több készpénzzel rendelkezzünk egyes koordinátorok szerint folynak az egyeztetések a technikai megoldásokról, a tartalékról, ami akár 4 milliárd eurós lehetne későbbi években lehetne felhasználni vagy olyan elképzelés is van, hogy csak a rugalmassági eszközzel kell foglalkozni. Mindenesetre az általános hozzáállás az, hogy nagyon keményen kell alkudoznunk, tárgyalnunk majd, ami a kifizetéseket illeti, annak érdekében, hogy gondoskodjunk róla, hogy az Európai Bizottság minden számlát ki tudjon fizetni. Aztán, ami a kötelezettségvállalásokat illeti. Nos, van gondunk azzal, hogy az egy a fejezetnél és a négyes fejezetnél mennyi módosító érkezik. A növekedési szakpolitika, külkapcsolati szakpolitika, területe ez. Itt a képviselők azt mondhatnám, hogy több pénzt szeretnének ezekre, mint amit a több éves keret kényszerzúbonya megenged nekünk és amiben mi már belementünk a parlament részéről, a költségvetési szakbizottság részéről. Tehát az új szabályokhoz azért ragaszkodnunk kell. meg fogom nézni az összes módosítót, és meglátjuk, hogy mit tehetünk, ami az egyes fejezetet illeti. Ugye itt a kutatás, oktatás, Erasmus program, innováció, Cosmo program frontloadingjáról a tagállamokkal megállapodtunk tanácsi olvasatban. De tudom, hogy a bizottság ma fog előállni egy pótköltségvetéssel, majd meglátjuk, hogy mit javasolnak ők. A frakciók és a bizottságok is tesznek javaslatokat erre a frontloadingra, tehát hogy az időszak elején legyenek nagyobbak a pénzek, ez azt jelentheti, hogy más programok késedelmet szenvednek. Én az energia egyes energia programokat, tételeket, illetve az ITER-t javasolnám késleltetni, de hát majd megbeszéljük. Az 1B fejezetnél nincs különösebb probléma. A strukturális alapoknál mindent sikerült elosztani a tagállamok között. Egy probléma van itt a legszegényebb emberek támogatására szolgáló alappal. illetve a fiatalokat megcélzó kezdeményezés frontloadingja lehet még problémás, ami a mezőgazdasági politikát illeti, nincs ö, problémánk a marzsal, a mezőgazdasági szakbizottságnak vannak kívánságai, iskolai étkeztetéssel kapcsolatban, meg előkészítő akciókkal kapcsolatban. Nem hiszem, hogy ez a fejezet problémás lenne. Ami a harmadik fejezetet illeti, ott pedig növeljük az összegeket a tanács javaslatához képest a kulturális programok, a bel- és igazságügyi programok, az egészségügyi programok és bizonyos ügynökségek vonatkozásában rendőrség, menekültek, egészségügy, itt visszatérnénk a költségvetési tervezethez, illetve egy kicsit magasabb összeget szeretnénk elérni, hiszen hogyha új feladatkört, felelősséget kaptak ügynökségek, akkor az forrást is kell biztosítani. De még egyszer mondom, a harmadik fejezet nem lesz igazán problémás. Aztán viszont következik a külpolitika, és itt súlyosak a problémák a kollégák kívánságait nehéz lesz teljesíteni. A fejlesztési szakbizottság úgy gondolja, hogy a szegény tagállamok számára ugyanolyan összeget kell biztosítani, mint az idén. Sajnos a több éves keret jelentős csökkentést irányoz elő. Sajnos ez a helyzet. úgy döntöttem, hogy alapvetően visszatérnénk a bizottsági javaslat összegeihez, egyes tételeknél magasabb összeget kérnénk, és azt kérnénk, hogy bizonyos tételek struktúráját alakítsák át, hogy átláthatóbb legyen, hogy hogyan költik el a pénzeket. A külügyi szakbizottság is sokkal több pénzt kér, mint amit a plafon lehetővé tesz. Megpróbálunk majd némi többletpénzt szerezni. A frakciók egyébként sokkal szerényebb kívánságokkal álltak elő, mint az AFET szakbizottság, majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Meglátjuk, hogy a plafon alá hogyan lehet beférni vannak frakciók, akik azt gondolják, hogy a flex eszköz segítségével a plafon fölé kellene menni. hogy egy kisebb összeggel meg lehessen haladni a plafont. Palesztina esetében kellene növelni az összeget. számvevőszéki jelentés szerint elég kritikus a felhasználása a pénzeknek, úgyhogy lehet, hogy tartalékolni kell, zárolni kell majd ezt a pénzt. A négyes kategóriáról ennyit mondtam. Én nagyon jelentősen csökkentettem azt, amit a Devel szakbizottság, illetve az AFET kért, és meg kell nézni, hogy mik a prioritásai ennek a két jelentős bizottságnak. Administratív kiadások. Azt mondanám, hogy Holmeyer asszony ismeri a pontos magyarázatot, másik intézmény költségvetéséről van itt szó. A nagy nehézséget az a függőben lévő bírósági ügy jelenti, ami a fizetések összegét érinti. azt az információt kaptuk a bíróságtól, hogy a tanács veszteni fog, és ki kell fizetni a pénzt, de hát nehéz lesz, hogyha nem lesz rá forrás. Majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk ezzel megbírkozni. Az utolsó dolog, amit megemlítenék, általában az ügynökségekkel kapcsolatos. Nos, az ügynökségek vonatkozásában azt látjuk, hogy a bizottság elkezdte púlokba tenni az ügynökségeket, és új stratégiát kialakítani ennek alapján. Az 5%-os csökkentést így valósítanák meg. Mi belementünk az 5%-os csökkentésbe, ami azt jelenti, hogy többet kell dolgozni az embereknek, és kevesebb munkaerővel megoldani a munkát. De nem hiszünk benne, hogy a jövőben az ügynökségek munkának növekményét úgy kéne finanszírozni, hogy más ügynökségek tevékenysége visszaszorul vagy csökken. A működési kiadásoknál az ügynökségeknél, én nem mondom, hogy ne lehetne megtakarításokat eszközölni, például léptékbelit, úgyhogy összevannak több ügynökséget. A Költségvetési Szakbizottság nyitva ezelőtt, de nagyon gyakran azt találjuk, hogy a tanács erre viszont nemet mond, mert ugye a földrajzi elosztáshoz is mindenki ragaszkodik, már mint minden tagállam a saját ügynökségéhez. Hogyha tehát minden ügynökséget az érdemei alapján kell megítélni. Növekmény és a csökkentés esetén egyaránt. Az ECON szakbizottság az új feladatok miatt a felügyeleti szerveknek, a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozóknak többletpénzt kért, és a saját illetékességi területükhöz tartozó információs és statisztikai tételekből csoportosítanának át pénzt, és azt gondolom, hogy ez a helyes hozzáállás, hogy mondjuk is meg, hogy mi a forrása annak, hogy valahon növekvény lesz. A kísérleti projektekkel és az előkészítő tevékenységekkel kapcsolatban nagyon sok kérdést kaptunk a képviselőktől, különböző csoportoktól, találkoztunk a bizottsággal is, és megkértük, hogy fejtse ki a véleményét a javaslatokkal kapcsolatban. És nagyon köszönöm, amit kaptunk, nagyon hasznos anyag volt a munkánkhoz. Azt is elmondtuk, hogy esetleg nem kizárólag a bizottsági vonalat fogjuk követni, de kétségtelenül nagyon jó információ volt számunkra a döntéshozatalhoz. Nagyon sok olyan kísérleti projekt van és előkészítő tevékenység, amelyek még kezdeti szinten vannak, és a meglévő programoknak ahhoz kapcsolódnak. Ezeknek a részleteit meg fogjuk kapni, és eddig még a részleteket nem tudtuk kidolgozni. A politikai frakciókkal is tárgyalni fogunk, hogy a kísérleti projekteknek és az előkészítő tevékenységeknek megfelelő csomagjait a, tudjuk elfogadni, amelyek el, és plafonokat meghatározunk is a különböző fejezetekhez is. Vannak módosító intézmányok a bevételek tekintetében is, hogy hogyan kezeljük a töbleteket, és nagyobb átláthatóságot lenne szükség a tekintetben, hogy a tagállamok milyen pénzeket kapnak, és hogy ezeket hogyan például a vám és egyéb, e, egyéb forrásokat hogyan kezelnek. Ezzel kapcsolatban mindenképpen nagyobb átláthatóságra van szükség, és ért, azt is tudom, hogy elnökünk fel fogja használni az alkalmat arra, hogy egy ilyen vitát folytassunk a saját forrásokról. Azonban a forrásoknak a megváltoztatása, tehát a forrássor változtatása nem vonja maga után a kiadási sor változását. Ez két egymástól független dolog a mi rendszerünkben. Ott vannak a, az MFF-en kívüli sorok, a sürgősségi források. Kétségtelen, hogy szükség van arra, hogy legyenek sürgősségi tartalékaink, ezeket fel tudjuk használni például jövő évben, például Szíria esetében, ahol óriási igények lesznek. Ennek tükröződnie kell. De ezek a fő vonalak, és az, annak a stratégiának, amit megfontolás alá vettünk, és nyilvánvaló, hogy egy határozott, erős stratégiára van szükség a kifizetésekre vonatkozóan. Régebben ilyen nem volt, mert nem foglalkoztunk ezzel a problémával, nem volt probléma, de most van. A tanács nem akar ja, az uniót olyan helyzetbe hozni, a, és a bizottságot, ahol eh, nincs eh, fizet, kifizetés. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak. Ő azt javasolja, hogy nagyon világos célokat kövessünk. Abban a szerencsénkben van részünk, hogy a költségvetési igazgató itt van körünkben. Ha jól értettük, akkor a bizottság, azaz a kollégium ma fogja a korrekciós levelet elfogadni a 2014-es költségvetésre. Zsanzsan úr, mit tud a e tekintetben mondani, vagy ez nem igaz? Köszönöm, elnök úr. A bizottság a korrekciós levelet a jövő héten fogja elfogadni. Mai napon a bizottság egy módosítást fog elfogadni a hatos korrekció, költségvetési korrekcióval kapcsolatban, ami a forrásokra vonatkozik. Nyilván emlékeznek, hogy a hatos költségvetési korrekcióban egy csökkentést irányoztunk elő a saját, hagyományos saját források vonatkozásában. Ez figyelembe véve a például a büntetésekből befolyó bevételeket, azt jelezték, hogy ez technikailag célszerű lenne, hogy a befizetések megemelésre kerüljenek 1,7 milliárdos nagyságrendben, a vám bevételek kb. 10%-kal csökkentek a becslésekhez képest, különösen azért, mert sokkal jelentősebb volt a hatása a válságnak, mint ahogy azt gondoltuk. Továbbá van egy csökkenés, nagyon furcsának tűnik ugyan, de a súlyozott átlága a vámeknek is alacsonyabb. De ez azt jelenti, hogy volt itt egy változás az import struktúrában, ami ugyancsak a válságnak a következménye. Felül kellett vizsgálnunk ezt a hatos költségvetési korrekciót is, mert a legutóbbi fejlemények sajnálatos módon megerősítették a vámból befolyó bevételeket, és ennek következtében további forrásokra van szükség, a lévén, hogy a vámok tovább csökkennek, körülbelül 1,4 milliárddal, és figyelembe véve ugyancsak a viszonylag jelentős bevételt, ami a büntetésekből származik, ez körülbelül 600 millió, 600 millió euró. Tehát ez erről fog mai napon dönteni a bizottság, és ez csak hozzájárul a tájképhez, ami a 2003-ra vonatkozik. És a jövő héten pedig meg fogják kapni az első korrekciós levelet a 2014-es költségvetési tervre vonatkozóan. Elnök, köszönöm szépen, és meg lesz a DAP 2 bis is, tehát a B, tehát a második szelete DAP 2-esnek 3,9 milliárd nagyságrendben? Meg, válasz, megerősíthetem, hogy a bizottság a jövő héten a 8-as korrekciót is el fogja fogadni, illetve a DAP 2 bizvét. És mint minden évben a mezőgazdasági korrekciós levelet is meg fogjuk kapni, ugye? Igen. Elnök, köszönöm szépen, Éder Gárdia Szabát kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Tekintettel arra, hogy jelentéstevőnk nagyon részletesen elmagyarázta, hogy hol is tartunk a tárgyalásokkal, és ma reggel a koordinátori ülésen is folytattunk egy második vitát arról, hogy milyen stratégiát kell folytatnunk. Azt mondhatom, hogy a javaslatok többsége a szocialista frakció javaslatai megjelennek a bizottsági javaslatban. A fő vonalunk az volt, hogy tudván, hogy a 2014-es költségvetés 2013-hoz képest kb. 6%-kal lesz alacsonyabb, módosításokkal és egyéb eszközökkel, amikkel rendelkezünk, ezeket a csökkentéseket igyekeztünk kompenzálni. Azért, hogy azokat a sorokat eh, helyezzük előtérbe, amik mindig is fontosak voltak, az innováció, a munkahelyteremtés, a növekedés, külpolitika, fejlesztés, eh, amik mindig is olyan sorok, amik az Európai Uniós ambíciókhoz képest aluldotáltak, mivel szeretnénk világszereplők lenni. Ezért 140 módosítást nyújtottunk be a költségvetéshez, és ahogy elmondta, a jelentés készítő ennek döntő részét beépítette, különösen kötelezettségvállalási területen. Ami a kifizetéseket illeti, meg kell majd vitatnunk itt szakbizottságban, hogy lássuk, hogy milyen stratégiát, döntést fogunk alkalmazni a tanácssal folytatott tárgyalások során amit javasoltunk szocialista frakcióként, az az volt, hogy maximálisan használjunk ki minden olyan eszközt, ami rendelkezésünkre áll, különösen a ö, váratlan kiadásokra fent lévő ö, mozgásteret, és 4 milliárd további kifizetést kérjünk miért akarjuk maximálisan kihasználni ezt az eszközt, elmondta a jelentés készítője, és ez a jövő héten majd megerősítésre kerül, amikor a tanács és a bizottság ülésezik. Mert 2013-ban lesznek kifizetetlen számláink, 20 milliárd euró lesz a hiány. Még nincsenek meg a hivatalos adatok, de a kulisszák mögött 20-25 milliárd euróról beszélnek. Tehát a rugalmassági eszközök 500 millió euró eh, eredetileg nincs eh, tervbe véve, mert a kötelezettségvállalásoknál szerepel, de 20-25 milliárd euró eh, hiányt nem lehet 500 millióval megoldani. Sőt, 4 milliárd euróval sem pedig már az is nagyon jelentős összegnek tűnik, de ez csak egy ötöde a problémának. De nincs olyan eszközünk, amivel tovább tudnánk lépni. Tehát, amit szeretnénk, ahogy ezt mindig el is mondtuk az elmúlt években ebben a szakbizottságban, amikor kifizetési problémák voltak, hogy az Európai Uniónak ki kell fizetnie a számláit. Nem fogadhatjuk el, hogy legyenek kifizetetlen számlák, vagy régiók, például az önkormányzatok, régiók, az egyetemek, vállalatok, amelyek részt vettek különböző programokban, és várják a pénzüket, hogy visszafizessék. Nem lehet az, hogy a bizottságnak ne legyen pénze arra, hogy kifizesse, visszafizesse a megelőlegezett összegeket. De nem kérhetünk 20 milliárdot, mert nincs meg az ehhez szükséges jogi eszközünk. Tehát arra van szükség, hogy a határokig elmenjünk, azon belül, amit a törvények, a jogszabályok előírnak, vagy lehetővé tesznek. Frakciók között lehet megállapodásokat elérni, mert hogy különböző perspektíváink vannak, de nincs értelme, mert 20 milliárdra van szükség. Négyet lehet kérni. Ez nagyon fontos szerintem a parlament szempontjából, amikor leülünk tárgyalni a tanácssal. Ami a kötelezettségvállalási oldalt illeti, ott van egy megállapodásunk, még apróbb részletkérdések vannak, amiken dolgozni kell, de a frakciók többségének sikerült megállapodnia. Ami most szükséges az, hogy el kell gondolkodnunk, hogy milyen stratégiát kövessen a parlament. A tanácssal szemben. Szerintem a tanács egyszerűen nem akarja megtalálni ezt a pénzt. Azonban a parlament nem hagyhatja figyelmen kívül a kötelező oldalát. A törvény előírja, hogy ezeket a számlákat ki kell fizetni. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a tanács részén már felhívta a figyelmet a kifizetetlen összegekre egy ország. Tehát ezért fontos, hogy a parlament megint eh, fontos, hogy követelje, hogy a eh, fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Jövő héten majd meglátjuk, hogy a tanács és a bizottsággal eh, folytatott tárgyalásokban pontosabb számok lesznek, és remélhetőleg találunk kiutat. Már többször elmondtuk, hogy ez nem csak a parlament problémája, hogy számlákat ki kell fizetni, és azon országok, amelyeknek amúgy is van nehézségei vannak, túlzott deficit, amit nem képesek fedezni a saját kiadásaikat, hát őnekik tartozunk a legtöbb pénzzel, legtöbb uniós pénzzel. Tehát nem oldjuk meg a problémát, csak tovább súlyosbítjuk, ismételtem. Tehát a tanácsnak tudatában kell lenni annak, hogy itt megoldást kell találni. 20 milliárddal tartozunk az tagállamoknak, vállalatoknak, egyetemeknek, egyebeknek. Remélem, hogy a jövő héten egy megfelelő megállapodásra fogunk jutni. Köszönöm, Ajder Artung úr! Kollega, eh, Jensen, Jensen kollega, köszönöm szépen ezt az összefoglalást. Két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Egyre többet csalnak a tagállamok a regionális és tudományos alapokkal, ez kiderült. A számvevőszék évenként megállapítja a szabálytalanságot és a, és a csalást is, ez nem túlságosan jó, mégiscsak pozitívan kell bánni az EU-val. És el kell mondjam, hogy ezen a ponton nagyon örülök a számvevőszék munkájának. Úgy gondolom, hogy sokkal inkább jobb lenne, ha előzetesen óvatosak lennénk, és nem utólag kellene mindent orvosolnunk. Az Európai Bizottság eh, szintjén nagyon sok pénzt törölnek, főként a regionális és strukturális alapok szintjén. Úgy gondolom, hogy eh, sokkal jobb lenne, hogyha, hogyha inkább előre gondoskodnánk, és nem utólag próbálnánk mindent megoldani. Jobb átláthatóságra van szükség a kiadások során, de Ön és kollégája, Mulder kollega, akik bejuntottak egy módosítást, amelyel az átláthatóságot törölnék, és én ezt nem igazán tartom elfogadhatónak. Merci, mon cher collègue. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Ann Jensen kért szót, de most azért, hogy lezárja, vagy? Valójában egy kérdésem lett volna a bizottsághoz. Akkor tessék. Ez a a frontloadinggal, illetve a költségvetési módosítással kapcsolatban, hogy ez is meg lesz? Mikrofon nélkül. Tehát a kutatás Erasmus és Cosmi frontloadingja az is a jövő héten meg lesz? Akkor jó. Igen, Jean-Jean úr, aki itt ül, azt mondta, és most az ő ellenőrzése mellett beszélek, azt mondta, hogy a ö, korrekciós levél, amiben benne lesz a frontloading is, a, tehát az összes új elemet, amit a, az MFF-fel kapcsolatos politikai megállapodás hozott, azt a jövő héten fogja elfogadni a kollégium. Ugyanakkor, amikor a második szelete a kettes költségvetési korrekcióra, ami a 2013-as kifizetéseket érinti, ami gyakorlatilag a nyolcas költségvetési módosítás lesz. No, akkor Görenferm. Köszönöm szépen, elnök úr. Van néhány kérdésem, amelyeket szeretnék felvetni. Először is Ari Jensen említette, hogy ön elnök úr lehet, hogy van, rendelkezik néhány ötlettel a saját forrásokkal kapcsolatban. Nagyon érdekelne, és remélem, hogy valamit tud mondani. Én nagyon amellett lennék, hogy a saját forrásokkal ö, csináljunk valamit, de nem olyan egyszerű, mert a mozgástér nem nagyon nagy. Az MFF megállapodást tiszteletben kell tartani, persze van egy munkacsoport is, tehát hogyha egy kicsit kicsit erre rávilágítana, az nagyon érdekes lenne. Második dolog, két kérdésem van a bizottságnak. Először is, ami a ö, bérekkel kapcsolatos bírósági ügyet illeti. Tudunk-e valami val többet? Egyáltalán tudjuk-e, hogy milyen számadatokról van szó, vagy pedig csak a 2011-es növekedéssel kell számolni, vagy a 12-essel is, és ezt mind 2013-ba ki kell fizetni, vagy 14-ben kifizethetjük. Tehát jó lenne, hogy egy kicsit több részletet megtudhatnánk 2013-ra. Ez nagyon nehéz többlet teher lenne, hogyha mindent ki kellene fizetni. És ez természetesen igaz a bizottsági költségvetésre, de a mi sajátunk költségvetésünkre, a parlamenti költségvetésre is. Mert nagyon komolyan dolgoztunk, hogy az inflációt leszorítsuk, de hát hogyha most még emellett vannak bérkifizetések is, az nagyon nehéz lesz. A bizottság erről esetleg tudna -e valamivel többet mondani, hogy hogy is áll ez az egész. Végezetül tudunk-e bármit is arról, hogy milyen költségei vannak annak, hogyha késedelmesen fizetünk ki számlákat. Ha jól értettem, akkor már most is vannak olyanok, hogy nem tudunk időben számlákat fizetni, de mennyibe kerül ez számunkra jelenleg? Mennyi a pluszköltsége a büntetés és késedelmi kamat és egyebek? Politikailag nagyon érdekes lenne azt is tudni, hogy mekkora a költséget jelent az, hogyha húzzuk a fizetést ebben a nehéz helyzetben. Köszönöm. Elnök, köszönöm Gören. Már is válaszolok azra a kérdésre, amit feltett a saját forrásokkal kapcsolatban. Két különböző dologról van szó, de ezek egymást erősíték ugyanazzal a politikai céllal. Először is tulajdonképpen eszmecsere szinten tartunk a három intézménnyel azért, hogy egy magas szintű munkacsoportot hozzunk létre, amely az európai költségvetés finanszírozásának a reformján dolgozik. Nyilván említe, emlékeznek, hogy ez egy nagyon e, fontos eleme volt az MFF kompromisszumnak. Ez ősszel folyamán, a következő hetekben fog létrejönni ez a magas szintű csoport. Ennek tagjai a három intézmény által kerülnek azonos számban kijelölésre és a három intézmény magas szintű munkacsoportja lesz, és véleményeket fogunk cserélni arról, hogy hányan, milyen összetétellel, milyen elnökséggel és milyen agendával és milyen ütemtervel dolgozzon majd. A Vilniuszi látogatásunk alkalmával holnap alkalmunk lesz felvetni ezt a kérdést a litván köztársaság elnökével, Krivovszkaja asszonynal is, aki nagyon jól ismeri, mert korábban költségvetési biztos volt és majd a kontaktcsoporton keresztül, amelynek elnöke Schulz úr, a parlament végleges álláspontja is ki fog alakulni, és erről majd fogok szólni a, a koordinátoroknak. Ezzel párhuzamosan, és hozzátenném, hogy a politikai nyomást hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos ennek a magas szintű csoportnak a kialakítása és a saját források megteremtése. Én azt javasoltam, hogy idén első alkalommal a kububan és a plenárison is tartsunk egy vitát a bevételi részéről a költségvetésnek. Még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy a költségvetési bevételekkel kapcsolatban a parlament jogi eszközei rendkívül gyengék. Azok a munkálatok, amelyeket az MFF keretében elvégeztünk, a tárgyalások, amiket lefolytattunk az MFF keretében a ö, saját bevételekkel kapcsolatban, oda vezettek, és azt az érzést keltették bennünk, hogy ha azt akarjuk, hogy minimális támogatást kapjunk a kormányok részéről, vagy legalábbis egy részüktől, a médiák részéről, a közvélemény részéről, akkor itt a pillanat, hogy közreadjunk olyan információs elemeket, amit senki nem ismer. Például azt a tényt, hogy gyakorlatilag a befizetéses rendszer, ami a bruttó nemzeti jövedelem alatt van, ez egy degresszív adó. Minél gazdagabb egy állam, annál kisebb a hozzájárulása a közösségi költségvetéshez, néhány kivételtől eltekintve a legszegényebb országai nagyobb arányban vesznek részt a bruttó nemzeti jövedelemhez viszonyítva, mint az Unió néhány leggazdagabb állama. És ezt senki nem tudja. Ha nyilvános vitát folytatunk, akkor elkezdhetjük ezeket a számadatokat nyilvánosságra hozni, bemutatni a táblázatokat és vitát szervezni, kollégák reagálását kiváltani, és a közvélemény érdeklődését is felkelteni. Valószínűleg korábban meg kellett volna már ezt tenni, de ez csak akkor vetődött fel, amikor láttuk, hogy mennyire nehéz egyes kormányokat meggyőzni arról, hogy ezt a finanszírozási rendszert meg kell reformálni, mert egyszerűen ez halódik. Ebből kiindulva a jelentéstevőnk, akit rendkívül érdekel ez az aspektus, mert neki végül is két szerepköre van, egyfelől jelentéstevő Jean-Luc Deannal a saját források és az MFF tekintetében, és a 2014-es költségvetésünk tekintetében, és ezért, hogy érdekesebb legyen a vita, esetleg módosítókat is elő tud terjeszteni. Majd meglátjuk, hogy milyen jogi hatása és politikai hatása lesz ezeknek a módosítóknak. Meglátjuk, hogy ezekkel mit kezdünk. Ha más frakciók szeretnék felhasználni az alkalmat, és ugyancsak benyújtanak esetleg módosítókat. Nyilván önök is megértették, hogy ennek az egész kezdeményezésnek elsősorban pedagógiai értéke van ez az én gondolatom, de hát természetesen a kobú vagy a koordinátorok más véleményt is kialakíthat. Itt elsősorban pedagógiai információs cselekvésről, tevékenységről van szó, nem pedig arról, hogy a 2014-es költségvetésbe bevezessünk új elemeket, amivel tovább bonyolítanánk azt a tárgyalást, ami már amúgy sem egyszerű. Helga majd pedig Helga, majd pedig a néppárti kollégánknak adom meg a szót, mert ők is szólhatnak. És utána pedig Ervé Zsanzsant fogom megkérni, hogy Görennek a kérdésére válaszoljon, ami a bizottsághoz szólt. Köszönöm szépen! Nagyon általános helyzet, ahogy már nagyon sok kollega elmondta, és köszönöm Annának a tájékoztatóját Csökken a költségvetés, ezzel kell szembesülnünk, nagyon nehéz a helyzet. Egy tényleges csökkenés van első alkalommal. Egy olyan helyzet, egy ilyen helyzetben sürgősen több pénzre van szükségünk, és nem igazán ö, bátor a bizottság. A, a kifizetési stratégiánkat kell megvizsgálni, és nem igazán vagyunk amellett, amit a szocialisták mondanak. Szerintünk jó, hogyha minden meglévő mozgásteret kihasználunk, de a sürgősségi tartalékkal kapcsolatban gondjaink vannak, mert ez most egy frontloadingot jelent, és ezt később kellene elhatárolni. Tehát ez nem igazán megoldás a kifizetési problémáinkra, ezért mi jobb szeretnénk, hogyha a tanácsra nyomást gyakorolnánk, és költségvetési módosítást érnénk el, és nem az MFF szinten változtatnánk mert ez olyan problémákat okoz, amik majd a később években fognak előjönni. A kötelezettségvállalás tekintetében az egyes és a négyes fejezetekre koncentrálunk, és nem csak a frontloadingra, hanem szeretnénk, hogyha az Erasmusban és a Horizontban is lenne emelkedés, és a által javasolt eloszlással kapcsolatban is problémánk van, mert nem arányos, és szeretnénk, hogyha más lenne a megoszlás és szeretnénk a teljes mozgásteret és nagyobb rugalmasságot kihasználni. úgyhogy csak a flexetnek a kihasználását említették a 172-ig, szerintünk ez nem elég hogy néhány ötletet mondjak az egyéb sorokkal kapcsolatban, különösen az 1-es, 1B fejezettel kapcsolatban, ott amellett vagyunk, hogy a legszegényebbek támogatását növekedni kellene, de a kifizetésekben gond lesz a megvalósítási problémák miatt. Tehát amellett lennénk, hogy inkább a kötelezettségvállalás növekedjen, a kettes fejezetben pedig a a fejlesztésben lennénk, a hármasban általában támogatást szeretnénk, ugyanakkor a Frontexnál probléma van, és ahogy már elmondtuk, komoly problémák lesznek, és különösen a Flex érdekelne bennünket a DCI soron. És teljes mértékben támogatjuk a sürgősségi támogatást és a segélytartalékot. Ismételten vannak problémáink a bércsökkentéssel, mert nyilvánvaló, hogy ez ebbe van. Az ügynökségekkel kapcsolatban el tudjuk fogadni a sorokat a Frontex mellett, és a bevételi oldalt illetően szerintem jó ötlet az, amit mondott, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy itt átalakuljon a költségvetés. Köszönöm. Köszönöm, Helga. Dominik Riké. Euh, Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy kifejtsem a nép párti álláspontot. A jelenlegi költségvetési vita állása szerint a fizetéseket, amiket itt minden hozzászóló előtérbe helyezett, nem szeretnék visszatérni a helyzet felvázolásához, Annes ezt kitűnően megtette, és mi ezt elfogadjuk, mert objektív és rendszeresen visszatérő vita ez ugyanakkor nem egészen ö, ugyanazokat a megoldásokat támogatjuk. A néppártnak a kiinduló pontja, hogy menjünk el a maximumig, és a rugalmassági eszközt pedig a contingency margin-t tartsuk fenn, és ne használjuk fel. Miért ne használjuk fel, miközben a helyzet olyan, amilyen? Két oka van ennek. Az első ok, hogy a rendszeres kifizetési problémák egyértelműen olyan szintet értek el, ami jóval meghaladja azt, amit a rugalmasság vagy a sürgősségi tartalékok fedezni tudnának egyébként Helga is ezt említette, tehát összegszerűen ez nem jön össze. Van még egy ok, amit nem fejtettek ki, ezek a mi saját lövedékeink, amit felhasználunk egy ahogy ezt nagyon jól elmondta a zöldek képviselője. A saját pénzünkről van szó, és azt használjuk fel a kifizetésekre, hogyha a tartalékot használjuk, vagy a rugalmasságot új MFF megállapodások keretében, akkor a tanácsban ugye azzal a feltétele, hogy hát csak egy relatív többségre van szükség, és nem egyhangú döntésre, akkor tulajdonképpen odaadjuk, kiadjuk a kezünkből az eszközeinket, hogy kifizessünk olyan dolgokat, amik amúgy meghaladják a lehetőségeket. Tehát helyesnek tűnik az, hogy továbbra is tárgyaljunk az általános kifizetési problémákról a tanácssal, de a saját eszközeinket, még egyszer mondom, a saját eszközeinket ne adjuk oda azért, hogy a ö, kifizetéseket teljesítsünk, amikor így is úgy is elégtelenek lesznek ezek az eszközök. A néppárt ugyanakkor észszerű ö, kíván maradni, hogy ne menjünk túl a tartalékok és a rugalmasság tekintetében. Ez politikailag sem jó választási időszakban, de azért is, mert értelmetlen értéké tekintve és eszköz tekintetében. Tehát a saját bevételünkkel fizetjük ki a tanácsnak a korábbi költekezéseit. Ugyanakkor, ami a kötelezettségvállalásokat illeti, szerintem ez az az alap, ahol meg tudnának egyezni a frakciók. Végül is osztjuk azt, hogy a rolling alapot azt, és a, hozzuk szintre, illetve a backloadinggal ez teljesen egyértelmű. Nem osztjuk azt a javaslatot, amit a jelentéstevő tett a kommunikációs hálózatokra, amik ne, nincsenek benne az MFF prioritásokban, és a frontloadingban sincsenek be, és ez 200 millió, amit nem szeretnénk látni az AB-vel kapcsolatban azt hiszem, mint mindenki, és az FDA-nál ott van egy nagyon fontos politikai jelzés, és reméljük, hogy ebből költségvetési realitás lesz. Továbbá a fiatalok foglalkoztatására ugyanez vonatkozik. A kettesben nagyon foglalkoztat bennünket a közvetlen kifizetés a második pillérbe. Tudjuk, hogy a költség, a kötelezettségvállalás is a második pillérben rendkívül érzékeny, és a mezőgazdasági világban itt meg kellene várni az illetékes szakbizottság álláspontját. Nincs. És a negyedik dolog pedig, hogy osztjuk, ami elhangzott, hogy legyen egy tanulmány arról, hogy milyen torzulások vannak, illetve okoznak a tanácsa, a bizottság javaslatai, és végül van egy javaslat, ami alatta van a határnak. Még az 50 milliós tartalék, ami Palesztinára van, miközben nagyon jól tudjuk és ismerjük a számvizsgáló bizottságnak a véleményét, és ismerjük a belső vitát is. Tehát végezetül osztjuk a jelentéstevőnek az aggodalmait és, érték és elemzését. A kifizetések jelentősen mások, mint eddig voltak. Ez egy olyan lényegi kérdés, amit nem lehet a 2014-es költségvetésnek a, ból fedezni, és ez a saját eszközeinket venni igénybe. Tehát nagyon könnyen lenne a jelentéstevőnek és a szakbizottságoknak az igényeit követni. Köszönöm szépen, elnök úr. Ah, el señor Naranjo. Köszönöm szépen, Naranjo úr. Köszönöm szépen. Csak egy nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Először is az jelentés készítőnek, Janssen asszonynak szeretnék köszönetet mondani ezért a kitűnő munkáért és csatlakoznék eh, ahhoz, amit a Riké kollégánk az imént elmondott. Mint ahogy általában mindig ugyanaz a probléma áll elő, vagyis hogy milyen stratégiát válasszunk ahhoz, hogy a fizetési kötelezettségvállalásainkat teljesíteni tudjuk. A következő dologra szeretnék rámutatni. Mielőtt még kifejlesztenénk egy stratégiát, egyértelműséget és átláthatóságot kell létrehozni, és a helyzetet kell tisztázni. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy a számlák mennyisége mennyi. Nem lehet azt mondani, hogy igen, hallottuk azt a folyosón, hogy egy-két milliárdról van szó, de mások azt mondják, hogy nem is ennyiről van szó, és ki tudjuk majd ezt valahogy egyenlíteni. Tehát átlátható, egyértelmű kijelentésre van szükség az állampolgárok és a képviselők számára, hiszen mindenki azt szeretné tudni, hogy hol is állunk most. Amit az elnök úr elmondott. Összefüggésben a saját forrásokról szóló felderítő munkával kapcsolatban erről is beszélni kell. Itt van egy nagyon fontos pont, az Európai Unió költségvetése szempontjából. Hogyha a saját eszközök kérdését nem reformáljuk, akkor nem tudunk előre haladni. Nagyon fontos az, hogy ezt tisztázzuk most már, és mindenkinek elmagyarázzuk azt, hogy hogyan és miért kell ezeket a saját forrásokat beszedni, és pontosan ezért a nyilvánossággal együtt kell lefolytatni ezt a párbeszédet. Az Európai Uniót másképp kell finanszírozni, az Európai Parlamentnek több felelősséget kell kapnia mindennek során, mert csak így lehet józanul kezelni a jövőt. És hogyha ugyanúgy haladunk tovább, ahogy eddig, azt már nem lehet most már az állampolgárok felé kommunikálni, arról nem is beszélve, hogy konfrontálódni fogunk a tanácssal, a megoldatlan kérdésekben, mint például a nagybetelnek adott kedvezmények, vagy az ÁFA rendelkezések, és egyetértek az elnökünkkel, valóban a, a probléma igazi gyökerét kell megragadnunk, és azt kell megoldanunk. A kifizetésekkel kapcsolatban is átláthatóságot és sokkal több információt szeretnék látni. először is alapos stratégiák legyen, ahhoz az alapokat kell ismernünk. Köszönöm, kedves kollega. Jelezném, hogy Schleswig-Holsteinből érkezett látogatói delegáció Reimer bőge meghívására. Üdvözöljük a kedves Schleswig-Holsteini barátainkat abban a szerencsében van részük, hogy az év legfontosabb vitájába hallgathatnak most bele az Európai Unió 2014-es éves költségvetésének vitája zajlik most. Mire szánjuk az EU pénzeit, hogyan finanszírozzuk az EU szakpolitikáit, megtisztelő az önök jelenléte. Főigazgató úr, esetleg kiegészítéseket tudna tenni a feltett kérdésekre, meg tudna válaszolni, Görán Fern tett fel például kérdéseket, legyen kedves. Igen, eh, elnök úr. Először is a Görán Fern által feltett kérdésekre. A kifizetési késedelmeket illetően először. Nos, azokat a kifizetéseket eh, helyeztük előtérbe, eh, amelyeket olyanoknak fizetünk, ahol késedelmi pótékot kellene fizetni. Tehát lelassítottuk a kifizetéseket azok esetében, ahol nincs késedelmi pótlék alapvetően az államok felé. mert nekik ugye van azért olyan képességük, hogy finanszírozni képesek addig is. a késedelmi pótlékot élvező felhasználók kifizetései időben történnek meg. Ez lenne a válasz a kérdésre. Ami a bíróság előtt folyó eljárást illeti. Nos, megkaptuk a főtanácsnok véleményét az Európai Bíróságtól a 2011-es év E, vonatkozásában a bíróság még nem hozta meg a végleges határozatát. Úgy tűnik, hogy három egyesek szerint hat hónapon belül fog ez megtörténni, valószínűleg az év vége előtt, és 2011-es évre fog vonatkozni. Na most, hogyha olyan ítélet születik, mint amit a főtanácsnok javasol, vagyis ki kell fizetni az elmaradt bérkiegészítéseket, akkor minden intézmény mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy 2013-ra is kifizesse ezeket a pénzeket. Ezt elvileg megkönnyíti az MFF keretében a figyeltés befagyasztásról született megállapodás, ugye ez 2013 végéről szól, illetve júliusi visszamenőleges hatású. Az év végén tehát nem lesz fizetés adaptálás, indexálás, de ez bizonyos mozgásteret hagy nekünk illetve más finanszírozási forrásokat is kell találni. Az intézményeknek tehát alaposan meg kell vizsgálniuk a helyzetet, hogy a finanszírozás forrását megtalálják. Na most ami Nahó úr kérdését illeti, hogy mennyi a kifizetetlen számla, illetve mekkora azoknak az összege. Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Először is a becsléseink azokból az információkból indulnak ki, amelyeket rendszeresen a felhasználók, a tagállamok, az alapok kezelői eljutottak hozzánk. Másfelől, ami az év végéig törvényesen kötelező kifizetéseket illeti, Nos, mi úgy ítéljük meg, hogy a 11,2 milliárd lehetővé kell, hogy tegye, eh, hogy a szükségleteket kielégítsük. Nem akarom ma itt azt mondani, nem akarom most előre megmondani, hogy az év végén mekkora lesz az összeg, az év végén a tagállamok elég nagy igényekkel szoktak, kifizetési kérelmekkel szoktak előállni. Jelzésekkel rendelkezünk, de ezek elég pontatlanok, mint tudjuk. Tavaly például X szám jött ki a tagállami jelzések alapján, de végül egy Y összeget kellett kifizetni, az X-től eltérő összeget, aminek az összetétele is teljesen eltért a tagállamok korábbi jelzéseitől. Szokás szerint év végére elég nagy kifizetési igény jelentkezik, ami átsúszik aztán a következő évre is. A kérdés az, hogy mennyire jelentős ez a szám. Általában 5-6 milliárd szokott lenni, tavaly sokkal magasabb, 15-16 milliárd volt. Ma nehéz lenne megmondanom, hogy mekkora lesz ez az összeg az idén. Több információra van szükségünk a tagállami hatóságok részéről minden esetre követni tudják majd a helyzetet, mert éven, mert hetente táblázatokban tájékoztatjuk majd önöket a kifizetések állásáról, illetve a rendelkezésre álló információkról, kilátásokról. Pillanatnyilag tehát ennyit tudok mondani a kifizetetlen számlákról. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék rá, hogy a jövő héten is megtartjuk a kifizetésekről a három oldalú megbeszélést, hogy pontosabban lássuk a helyzetet. Mónika Holmeyer kérte a szót. Azzal a költségvetéssel kapcsolatban, amelyet én vagyok felelős, és ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a főigazgató urat, hogy milyen lesz majd itt az eljárásmód, hiszen a tárgyalások zajlanak, és elmondta a főügyész, neki milyen véleménye van, de mégis úgy tűnik számomra az, hogy az Európai Bíróság majd dönt arról decemberben, hogy a bizottság fog nyerni, és nem pedig a tanács, akkor, amikor már megelkeznek az első kifizetések. Hát ezt nagyon, elegá- nagyon elegánsan fejezte ki magát, amikor azt mondta, hogy majd még valami fog történni. Itt most a történik szóra szeretném felhívni a figyelmet lesz majd egy költségvetés módosítás, vagy majd azt várják az intézményektől, hogy mindent eh, szervezzenek át, csoportosítsanak át, átcsoportosítással. Én nem hiszem, hogy 2014-ben a többi intézmények nél majd kivesznek bizonyos fajta növeléseket, és majd decemberben ezeket majd kifizették decemberben. De arra is gondolni kell, kell hogy vannak még a 2014-esnél 2012-es, 2012-es fennálló kiadások is, és nem csak a 2011-esekkel felkészülnünk. Hogyha a a tanács nem ennyire előrelátó, hogy most már az óvatos kereskedő módján nem járunk el, akkor ez azt jelenti, hogy kockázatokat kell felvenni a tagállamok költségvetésébe, és hogyha megnézzük, akkor a tanács pontosan az ellenkezőjét tervezi. Az, ha az Európai Parlamentet nézem, akkor itt két szemjegyű összegekről van szó, amelyeket meg be kell vennünk a parlament költségvetésébe. Nos, ebből kifolyólag szeretném tudni azt, hogy a bizottság potenciálisan um, úgy gondolja-e a a bizottság, hogy ezt majd átcsoportosítással kell majd elvégezni, ugyanis ez nem lehetséges. Mindenképpen úgy gondolom, és a kollégák véleményét is szeretném tudni ezzel kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy a parlament, illetve más intézmények esetében legalábbis a költségvetésnek bizonyos részeit fel kellene vennünk, hogy ne e, kerüljünk bajba. Nekem nincs ez a gondom, a később vissza kell ezt adni a tagállamoknak, de nem szeretném, hogyha 45 milliót majd szépen át kellene csoportosítanunk én ezt nem igazán szeretném ezt. Tehát mindenképpen azt szeretném, hogy inkább óvatos kalmárként járnánk eh, el. Az év végén valaminek történnie kell, és mit fog ez tulajdonképpen jelenteni? Bien, monsieur directeur général, Monika. Tisztelt eh, főigazgató úr, eh, túl elegánsnak tartja önt Monika Holmeyer. Tudna esetleg brutálisabb lenni? Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt a 2014-es költségvetésre kapcsolatban válaszolnék Holmeyer asszonynak a bizottság javaslata alapján alakítottuk ki a 2014-es költségvetést, administratív kiadások 2011 és 2012-es bírósági hatásokkal a tanács úgy döntött, hogy megnyírbálja ezeket az összegeket, mert meg volt gondolom a saját oka. Nos, az, hogy a fő tanácsnok a felperesek nekedvező véleményt adott ki, azt támasztja alá, hogy a parlamentnek igaza van, hogyha vissza akarja állítatni a korábbi összegeket. Ami a 2013-as évet illeti. Amennyiben a bíróság ítélete legalábbis 2011-re vonatkozóan rendelkezésre fog állni, akkor ismétlem, minden egyes intézménynek meg kell nézni, hogy mennyi pénz van a kasszában hogyha leegyszerűsítve fogalmazunk. Ismétlem, itt-ott általában lehet még egy kis pénzt találni az adminisztratív kiadásoknál. A 2013-as költségvetésben egyértelműen van egy forrás, amit nem használtunk ki, Ugye tudjuk, hogy a 2013 végi, 2013 közepére visszamenőleges hatású kifizetés nem fog megvalósulni, ugye, mert befagyasztották a fizetéseket. Minden esetre ismétlen minden egyes intézmény költségvetésében meg kell vizsgálni, és meg fogjuk vizsgálni, hogy az ötös hát fejezetnél van-e még valamilyen mozgástér, és hogyha nincs, akkor más finanszírozási forrást kell találni, ami elég bonyolult művelet lesz, ugyanis a 2-es és a 8-as pótköltségvetés, hogyha az összes kifizetési előirányzatot felhasználja, akkor ezeket a többletkiadásokat nehéz lesz megfinanszírozni. Nem igazán lesz erre forrás leszámítva talán a flexibilitási, vagy rugalmassági eszközt. Szóval technikailag is bonyolult lesz ennek az elvégzése, no meg az időzítés tekintve is. Hogyha a bírósági ítélet későn születik meg, akkor késlekedni fog a kiegészítő költségvetés elfogadása. Azért nem tudok pontosabban fogalmazni, mert nem rendelkezünk minden szükséges információval az ötös fejezetet illetően. Holmeyer asszony, kérem, hogy tekintse úgy, hogy itt tartunk most a spekulációnkban, és majd hogyha a bíróság ítélete megszületik, akkor újra tájékoztat. Nem naponta, de legalább hetente folyamatosan tájékoztatnánk önöket majd, és hát meg kell nézni, hogy mennyi pénz marad az intézmények kasszájában. Ezeket a pénzeket maximálisan igyekszünk majd felhasználni. Köszönöm szépen, főigazgató úr! Hát hasznos volt ezeket a pontosításokat megismerni, hogyha olyan helyzet alakul ki, miszerint a személyzet kifizetését csak a flexibilitási eszközből lehet megoldani, az eléggé valószínűtlen helyzetet eredményez költségvetési ortodoxia szempontjából. Na, az elkövetkező napokban majd kiderül ez. Ann elmegy, itt hagy bennünket, jó utat kívánok, azoknak a munkatársaknak mondom, akik Vilniusba az Estonian airlines utaztak volna ma este, mondom, hogy az Estonian Airlines már nem létezik, úgyhogy nem indul járata sem. Frankfurton keresztül lehet utazni, majd utána nézek, hogy hogyan, és hogy van-e hely. Na hát eddig tartjuk az időkereteket, Következik a négyes napi rendi pont, egy tanulmány ismertetése, amelynek a címe a teljes mértékben önfinanszírozó ügynökségek bevétele és az uniós költségvetés. Legalább két ilyen ügynökség van, amelynek saját forrásai vannak és önfinanszírozóak. A Deloitte, a Deloitte tanácsadó végezte el ezt a tanulmányt. Képviselői Thierry Van Sublok, üdvözlöm. Ő fogja megtartani az előadást. Mathieu Sonnyi, Richard Dirt és Lionel Kapf segítik majd őt. Nem tudom, hogy jól ejtettem-e a nevüket. Uram, öné a szó. Uh, uh, Elnézést kérve, 10 perccel rövidebb lesz a bevezetőm a teljes mértékben önfinanszírozó ügynökségekkel kapcsolatban. Egy rövid ismertetőt mondanék és emlékeztetőt mondanék az két teljesen önfinanszírozó ügynökséggel foglalkozik, egyrészt a CPVO-val, ami a Közösségi Növényfajta Hivatal, valamint a Védjegy Hivatallal, az OHIM-nak a minden költségüket az igénybevevők által fizetett díjakból fizetik, és nem kapnak semmiféle pénzeket az uniós költségvetésből. Ennek következtében az Európai Parlamenttől költségvetési mentesítés sem kell az ő esetükben. Ez a teljes önfinanszírozó ügynökségek esetében felveti a kérdést, hogy hogy döntik el a díjaikat, mi lesz a többletpénzekkel, amit a költségvetésükben kapnak, és milyen lehet a mentesítési eljárásuk. Az első két ponttal kezdeném, hogy hogyan határozzák meg a díjakat, és mi lesz a többleteikkel Számos szabály van, ami ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos. Először is az alapszabályozás értelmében ezen ügynökségeknél az ügynökségi díjakat olyan szinten kell el ö, megállapítani, hogy egyens, kiegyensúlyozott legyen a költségvetésük, tehát a bevételek és a kiadásaik egyensúlyban kell, hogy legyenek. Konkrétan ez nem mondja meg, hogy ezek nem ö, ö, hozhatnak létre deficitet vagy nyereséget ö, a költségvetésükkel kapcsolatban. Ö, Jelenleg úgy döntik el a díjakat komitológiai eljárással, az az ügynökségenek a vezetősége ad ehhez inputot, a tanács és a bizottság. Külön van egy jogi rendelkezések az alapszabályon kívül, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy mi legyen a többletekkel, hogyha a költségvetési többlet jön létre azt is megvizsgálják, hogy mik a potenciális kérdések. Az első, hogy a jelenlegi közösségi növényfajta hivatalban és az OHIM-ban, a védjegyhivatalban is jelentős készpénzkészletek gyűltek fel, ez körülbelül 500 milliárd, a CPVO-nál pedig 15 millió. Ez olyan összeg, ami lehetővé teszi, hogy három évig véges, végezzék a tevékenységüket, a CPVO-ban pedig egy egyéves időszakra van kellő pénzük. Ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy az alapszabály azt írja elő, hogy ne termeljenek költségvetési többletet, ezt az elmúlt években nem alkalmazták. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy hogyan határozzák meg ezeket a díjakat. Jelenleg a tagállamok képviselői fontos szerepet vállalnak, hogy megállapítsák a jövedelme, a díjakat, és itt van egy olyan veszély, hogy nem mindig érdeke, hogy érdekük, hogy Európa érdekeit vegyék figyelembe, hanem inkább a tagállamok a saját érdekeiket próbálják figyelembe venni vagy vetetni nincsenek szabályok igazán arra, hogy mi lesz, hogyha többletet termelnek ezek az ügynökségek, és ez nehéz helyzetet okoz, nem egyszerűek a megoldások. Esetleg érdemes átvenni néhány alapelvet, amiket a jelenlegi helyzetet mutatják. Először is a pénzügyi előjelzések a éves alapon kell felülvizsgálni a pénzügyi terveiket ezeknek az ügynökségeknek, és adott esetben lehet választ változtatni a díjak kiszámításán, és komitológiai eljárás helyett esetleg az Európai Bizottság dönthetné el a díjakat. Ez megfelelne egyébként a Lisszaboni szerződésnek szóba jöhet az is, hogy sokkal határozottabb egyértelmű szabályokat kell a díjszámításra megállapítani, és külön szabályokat készíteni arra, hogy mi történjen akkor, hogyha költségvetési többletek halmozódnak fel, és adott esetben esetleg a díjakat az önköltség szintjén tartani egy díjigazító rendszer pedig automatikussá kellene tenni abban az esetben, hogyha rendszeresen többlet jelentkezik, vagy deficit. Ugyancsak lehetőség lenne az, hogy bizonyos irányítási struktúrákat felülvizsgálunk az ügynökségeknél, hogy jobban képviseljük inkább az európai érdekeket szemben a nemzeti érdekekkel. Ez elvezet néhány kulcsponthoz, a díjak, illetve a kezeléséhez és a költségvetési többletkezeléséhez, ez pedig a felmentvény vagy a mentesítés megadása a parlament részéről. Az uniós szabály alól kivételt képeznek ezek az ügynösek. 2012-ben az intézményközi megállapodásban parlament, bizottság és tanács úgy döntött, hogy erre lehet ez egy megoldás és esetleg egy, az ügynökségeknek jelentést kellene tenniük ezen intézményeknek, hogy átláthatóbb legyen a díjszámítási eljárások és a költségvetési többletük felhasználásának kérdése. Itt lehetne a parlament és a tanács ajánlásokat tehetne ez az eljárás, létrejöhetne, és a saját értékeit kell itt figyelembe venni és eldönteni, hogy milyen intézkedésekre van szükség a jövőben. Ezzel én tulajdonképpen jövőt bemutat bevezetőmnek a végére értem. Très bien, merci monsieur, c'était très clair. Euh... Köszönöm szépen, nagyon világos volt. Rendben, mondja az elnök. Akkor jelentéstevő asszony, hogyha esetleg hozzászólna, és utána pedig a Hauk. Köszönöm szépen, röviden, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a tanulmány egyetemben megmutatja azt, hogy olyan dolgok történnek a gazdasági válság közepette, amit nem szeretnénk. Hogyha ma a költség, kiegyensúlyozott költségvetés alapján nem tudok ö, ö, többletet, illetve deficitet felhalmozni, de mégiscsak többlet alakul ki, akkor a kérdés felmerül, hogy hogyan fognak ezzel a tagállamok bánni. Az is érdekelne engem, hogy ki lehet-e abból uh, indulni, hogy ez nem fogja -e a belső piacot akadályozni, hiszen hogyha ez itt történik, akkor nem tudjuk kihasználni azokat az előnyöket, amelyeket létrehoztunk itt az Európai Unióban. A tanulmány azt mutatja meg számomra, hogy politikai párbeszédet kell arról folytatnunk, hogyan tudjuk ezt jobban strukturálni. Mit tudunk, milyen következtetéseket tudunk levonni ezekből a tanulmányokból, hogyan tudunk kihatni a többi ügynökségre. Nem hiszem, hogy csökkenteni kellene az ügynökségeket, hanem azt kellene mondani nekik, hogy itt vannak a töbletek, hogyan lehetne ezeket megváltoztatni, hogyan lehetne ezeket felhasználni. Szerintem mindenki elolvasta a tanulmányt, vagy el fogja olvasni a tanulmányt. Az előadás nagyon érdekesen összefoglalta a fő pontokat, de azon kell elgondolkodnunk, hogy mit kezdünk ezzel, mit akarunk elérni, és az Európai Parlament mit tud tenni ahhoz, azért, hogy javuljon a helyzet. Ugyanis a kiegyensúlyozott költségvetés más, mint a többletek felhalmozása, vagy a deficitek felhalmozása, és ez nem elfogadható a gazdasági válság közepette. Köszönöm szépen. Merci, Angelika. Köszönöm szépen, Angelika Jutta. Ähm, Köszönöm szépen. Szerintem is nagyon sokat segít ez a tanulmány, ezt el kell mondjam. Természetesen már csak azért is, mert önök a mi megközelítésünket megerősítették. Ezt azért mondom, mert az ügynökségek szolgáltatásokat nyújtanak vállalatok számára, és az ügynökségek esetében jogos ezért beszedni díjakat a vállalatoktól. Viszont csak annyi díjat szedhetnek be, amelyet valóban önállóan fel tudnak használni. Többre nincs is szükség. Már 2010-ben az volt a tanács elképzelése, hogy az ügynökségek a többletjüket a nemzeti hivataloknak adják tovább, vagyis a nemzeti adminisztrációnak bizonyos fajta kulcsokkal, természetesen, de már meg is hozták utána a szerződéseket ezzel kapcsolatban, de ez nem lehet, ezt ki kell mondani. Még egyszer, az ügynösségek a vállalatok számára nyújtanak szolgáltatásokat, és ezt nem lehet indirekt adózásra felhasználni azért, hogy a tagállami adminisztrációt fizessük ezzel. Ez teljesen helytelen, és pontosan ezért azt a javaslatot, amit tettek, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a dolgokat, és hogyan lehetne lehetséges módon egyfajta automatizmus beilleszteni a díjakba, vagy, amely, vagy megnöveli, hogyha nem elegendő a, ez az összeg, két éven keresztül, vagy pedig csökkenti, vagy akár másfajta struktúrát is ki lehetne alakítani a diák esetében. Én ezt jó ötletnek tartom. Ez egy nagyon kitűnő ötlet. Főként a kis és középvállalkozások esetében nagyon sok összefüggés van, hogy most a vegyi anyagügynökségről van szó, vagy a gyógyszerügynökségről van szó, másfajta díjak érvényesek a KKV-k esetében, vagy az hogy nincsenek is díjak, és ez különböző vegyes kalkuláció által mégiscsak kifizetésre kerül. Én ezt egy jó szabályozásnak tartottam, de nem azt, hogy ezt majd európai szinten, európai uh, többletértékkel díjakat szedünk be, és ezeket majd átadjuk a tagállami hivataloknak. Ezt nem lehet. És ezért még egyszer, ezerszer köszönöm ezt a kitűnő összefoglalást és ezt a tanulmányt. Merci, Jutta. Köszönöm szépen, Jutta. Monika Olmeyer következik. Ebben az összefüggésben támogatni szeretném Jutta Haugot, nem tudom, hogy hogyan tudott valaki arra az ötletne, ötletre jutni, hogy európai szintre, európai szinten beszedett díjakat majd átadják a tagállami adminisztrációnak, hivataloknak, hogy azokat támogassák, hát én ezt teljes mértékben szemtelennek tartom. Ez óriási átláthatatlanságot eredményez, összekavarodnak a pénzek, az eszközök, és főként a KKV-től azt hallottam, hogy a díjak eléggé megnőttek, és emiatt ezen cégeknél gondok is vannak, és ugyanakkor olyan helyzet előtt állunk, hogy már nincs elég az ügynökségeknek elég munkatársuk, hogy teljesítsék munkájukat, viszont a rendelkezésre álló eszközöket erre nem használhatják fel. Tehát az a benyomásom, hogy nem igazán racionálisan járnak el, sokkal inkább emocionálisan. Én jobban szeretem a racionális dolgokat, jól átgondolt, logikus dolgokat, ezért is köszönöm ezt a tanulmányt. Véleményem szerint arra kell ügyelnünk, hogy ne legyenek így átadva a, a díjak a tagállamra, ne zavarják ezek a díjak a KKV-kat, és ha már díjakat szednek be, akkor azokat felhasználhassák saját személyzeti igényeikre az ügynökségek, és főként, hogyha új szabályozások, új rendeletek jelennek meg, új feladatok jelennek meg, például a vegyi ügynökségnél, hogyha 6000 cég nyújt be igényt, akkor ezek az igények nem fognak maguktól megoldódni, és az ügynökség munkája kihat ezen cégek versenyképességére is. Tehát mindenképpen nagy hatása van annak, amiről most itt beszélünk, és még egyszer szeretném támogatni Jutta Haugot abban, amit elmondott. Köszönöm szépen. Más kérdés vagy hozzászólás nincsen ezzel kapcsolatban. Nagyon jó. Kíván ehhez valamit hozzáfűzni ahhoz, ami elhangzott? azt is úgy gondolom, hogy azokat, amiket hallottam, azok az észrevételek egybecsengenek a tanulmány ajánlásaival, úgyhogy nem igazán kell hozzászólnom. Elnök, rendben, köszönöm szépen. Valóban egy nagyon figyelemre méltó tanulmány, ahogy ön is elmondta, illetve a hozzászólók jelentéstevő is elmondták. Elég furcsa helyzet alakult ki, ahol vannak költségvetési töbletek, amivel nem tudnak mit kezdeni. Természetesen emögött van egy irányítási, gazdálkodási kérdés, és az ajánlások és az elemzés, amit elvégeztek, azok nagyon hasznosak lesznek a Költségvetési Bizottság számára. Köszönöm szépen, elengedem. Kedves kollégák! Most azt javaslom, hogy függesszük fel a munkálatainkat, Délutánra terveztük a szavazást 15 órára. Most ajánlanám, hogy szavazzunk azonnal, de hát miután nincs meg a kórum a teremben, újabb látogatók érkeznek, amint látom, és egy felfügg, ülés, felfüggesztett ülésen fognak most részt venni. Ce sont également euh, des gens de chez toi Reimer, ezek a te embereid? Csak azt akartuk elmondani, hogy most vége az ülésnek, nem is kell felraknod a fejhallgatót már. It's, it's a, yeah. a bus full of yeah, uh, bus, visitors yeah. and. Uh, Je salue les, les visiteurs. Üdvözlöm a látogatókat. Hallanak? Németül működik a tolmácsolás, tehát a Schleswig-Holstein uh, vendégeit, akiket Reimer hívott meg, üdvözlöm Önöket de sajnálatos módon pont akkor érkeztek meg, amikor mi viszont felfüggesztjük az ülésünket. Persze folytathatnánk önök számára, de a délelőtti munkánkat elvégeztük, fontos kérdésről volt szó, mert azt a vitát folytattuk, hogy a 2014-es költségvetési tervezetéről beszéltünk, hogy az Európai Unió hogyan kerüljön finanszírozásra, mire szolgál, mik a prioritásaink, erről vitatkoztunk ma délen. Más barátaik részt vettek ezen a részén az ülésnek, de sajnos lezárult vége a vitának, és most felfüggesztjük a munkálatainkat délután háromig, délután három órakor szavazással folytatjuk. Mindenképpen üdvözlöm Önöket, jelenlétük a parlamentben megtisztelő számunkra, és nagyon sajnáljuk, hogy nem igazán, nem láthattak egy igazi szakbizott, költségvetési szakbizottsági vitát. Tehát akkor felfüggesztem az ülést, folytatjuk 15 órakor.